a polgároknak, az államoknak jogbiztonság és nyomon követhetőség szempontjából. Mint tudják, ezzel az ügyel kapcsolatban mindig átlátható munkát végeztem, és kapcsolatban voltam a kollégáimmal, az Európai Bizottsággal, és minden érintett félel, már pedig sok fél van. Együtt dolgozunk kompromisszumok kidolgozásán, és reméljük, hogy megegyezésre jutunk, pozitív, produktív megegyezésre, és a nagai jegyzőkép céljait elérjük. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az együttműködésért, pozitív, lelkes együttműködésért, és az az zárnám szavaimat, hogy emlékeztetek arra, milyen fontos ez a jogszabály, mert most alkotunk, a biodiverzitás, a sokféleség fenntartásáról döntünk, nem szabad ágazati szempontok miatt lemondanunk céljainkról. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadónak. Most az árnyék előadók következnek. Gutierrez Cotines elsőként. Itt a következő tudom elmondani. Először is Sandrine Berlier rendkívüli erőfeszítést tett, és ezerszer próbált minket szenvedélyesen meggyőzni a saját elgondolásairól. Nagyon fontos, hogy nyílt vitát tudtunk folytatni. De engem nagyon kényelmetlen érzésekbe sodor ez a dokumentum, és el is mondom önöknek, hogy miért. Ez a dokumentum efelett már eljárt az idő, és arról beszélünk, hogy mi legális és mi illegális ezen a területen. A biodiverzitás egyik elemével kapcsolatban arról beszélünk, hogy legális-e vagy sem, holott sokszor azt sem tudjuk, hogy melyik országból származik ez az adott mm, anyag. mindaz, amit ezzel a dokumentummal létrehozunk, az bizonytalan és sok esetben még méltánytalan is. Sokkal korlátozóbb ez a megközelítés, és sokkal kevésbé ambiciózus, mint ahogy annak lennie kéne. Azt gondolom, hogy a jogbiztonság érdekében lassabban kellene haladnunk, és ismét úgy tűnik, hogy Európa nem a bajnoka ennek a területnek a világon. És még egyszer elmondom, hogy sok esetben igazságtalanság is történik. Mondok egy példát. A benszülöttek jogairól sokszor beszélünk, de sokszor nem tudják érvényesíteni ezeket a jogokat, mert nincsen ügyvédjük, és ezért kihasználják őket. És most pedig rájuk kényszerítenénk egy olyan bürokráciát, ami még nincs is teljesen kidolgozva. legálisnak és kodifikáltnak kell lenniük ezeknek a szabályoknak, de sok benszülött személy nem fér hozzá az ilyen jogi szolgáltatásokhoz. Mi például nem támogatjuk azt, hogy egy alapot hozzunk létre, ugyanis nincs jól meghatározva, hogy kihez fognak kerülni ezek a pénzösszegek, ki fogja ezeket élvezni. És az is nyugtalanít engem, hogyha elfogadjuk azt a kompromisszumot, ahol éppen arról van szó, hogy az illegálist hogyan lehet meghatározni. Az, hogy egy jogszabályban határozzuk meg, hogy mi illegális, az engem nyugtalanít. Ugyanis ha még jogszabály sincs, akkor hogyan tudjuk, hogy mi illegális? Ebben az esetben lehet, hogy egyetértésre tudunk jutni, például úgy, hogy az országoktól egy tudományos alapokon nyugvó katalógust kérünk, és esetleg kutatási alapot hozunk létre azért, hogy tudományos alapot létre lehessen hozni ezeket a listákat, és utána lassan, de biztosan haladunk és megszilárdítjuk ezt a, a listát. Ez tehát a mi álláspontunk. Ezen kívül van néhány olyan aspektus, amivel kapcsolatban szerintünk nem kellene kompromisszumot kötni, hanem a módosítókat egyszerűen el kellene felejteni, ugyanis túl sok olyan módosító van, ami esetleg érdekes lehet. Égnapiak alapján én nem szeretném, hogy átlépjünk a második olvasatra. Az első olvasat lehetőséget ad arra, hogy a demokratikus folyamat keretében a társadalom reagáljon erre. hogyha a társadalom értesül arról, hogy milyen problémákról beszélünk, utána lehet átlépni a második olvasatra. Azt gondolom, hogy ez a társadalom joga, és a parlament ezt folyamatosan felül kívánja írni. Én ezzel nem tudok egyetérteni. Nekem még találkoznom kell a frakciómmal, ugyanis vannak még kétségeim bizonyos módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Frau Kollegin Pavel Pock. Köszönjük szépen. Most a Szociális és Demokrata frakcióból Pável Kok kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönt, köszönni az előadónknak a kiváló együttműködést és nyitottságot. Nem volt könnyű ezt a témát levezényelni. A saját módosítóimhoz kívánok csak néhány szót hozzáfűzni. Az előadó által előterjesztett kompromisszumok többségét és a bennük levő gondolatokat támogatom, az új felhasználásra vonatkozó, az alkalmazásokra, a terjesztésre, piacosításra vonatkozó elképzeléseket ugyancsak. Támogatom a korai ellenőrzések rendszerének bevezetését, úgy, ahogy ezt az előadó javasolja, mert ez a kis és középvállalkozásoknak segítene abban, hogy tovább lépjenek, és a kompromisszum részeként tudom a haszonmegosztási alap koncepcióját is támogatni, bár ezzel kapcsolatban felmerül bennem néhány költségvetési és megvalósítási aggály. Szerintem ez egy túl bonyolult dolog lesz, ha megvalósul, de végül is a célját támogatom. Aztán az illegálisan megszerzett genetikai erőforrásokra vonatkozó definíciót, illetve a tiltások rendszerét is, ahogy azt az ALDE kollégák javasolják. Nem támogatom ugyanakkor azokat a definíciós kísérleteket, amely a kutatás fejlesztése kapcsolatban kiskapukat teremtenek. Szerintem itt nem szabad kivenni egyik ágazatot sem a körből. Nem értek egyet a hagyományos tudás fogalmának kivételével sem, és azokkal a módosítókkal sem, amelyek a rendeletet felhigítanák, és túl sok mindent bíznának a nemzeti szintre. Ha mindent visszaadunk a tagállamoknak, akkor nincs szükség európai jogalkotásra. A néppárt által javasolt katalógusok listák sem tetszenek. Szerintem ezek a rendelen túlmutató ambíciók, mi csak a Nagoya jegyzőkönyv végrehajtására kaptunk felhatalmazást. És ragaszkodnék a nagolyai jegyzőkönyv amúgy is minden szempontból a lehető legszorosabban, és nem javaslom, hogy új témákat vegyünk föl, mert épp elég feladat lesz a nagolyai jegyzőkönyv megvalósítása és az eddig javasolt dolgok átültetése gyakorlatba. É tehát az a célunk, hogy az ipar és kutatás számára új lehetőségeket teremtsünk, és ne újabb terheket. Köszönjük szépen! Jutárt kollégának adok szót. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou allereerst de rapporteur heel hartelijk willen bedanken. Nos, eh, köszönöm szépen az előadó munkáját. Úgy gondolom, hogy nagyon jól dolgozott együtt az árnyék jelentéstevőkkel, és úgy gondolom, hogy javított a jelentésen, hogyha összehasonlítjuk a bizottsági javaslattal. Ezért támogatom a jelentést. Sok módosító született. Sok jó módosító született. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy meg kell próbálni kompromisszumokat találni kompromisszumokat, amelyek mindent összefoglalnak és egyesítenek. Hogyha megnézzük a bizottsági javaslatot, akkor a genetikai erőforrások kapcsán akkor kell fizetni, hogyha valaki hozzáfér a forrásokhoz. De hát gyakorlatilag hozzáférés van az összes ilyen forráshoz. Ez a szabályozás akkor praktikusak, hogyha az új genetikai erőforrásokat fedi le. Hogyha hozzá lehet férni minden létezőhöz, akkor nem méltányos a helyzet, ezért eh, szükséges a javítás, ami a eh, rendelet alkalmazását illeti sok a különbség a hozzáférés és a felhasználás között. Nem csak a hozzáférésről van szó, hanem kereskedelmi felhasználásról a genetikai erőforrásokat illetőleg. Azt hiszem, így kellene eljárni. Úgy gondolom, ez lenne a legjobb módja a negójai egyezmény követésének. Nagyon fontos a jogbiztonság. Ezért kicsit másként látom, mint az EPP. Úgy gondolom, hogy a vállalatok garantálják, hogy minden jól le legyen fedve jogilag a kutatóintézetektől kezdve az egész vertikumban. információ szükséges az előző felhasználókról azért, hogy meg lehessen osztani a profilat. És a ö, hagyományos ö, ö, tudományal kapcsolat, ö, tudással kapcsolatban is ö, szükséges ö, megoldást találni. Ö, hogyha a származási országban az előnyök felosztása nem is történik meg, bizonyítani kell, hogy Mm, ez magasabb szinten megfelelően történjék. Közös megállapodás alapján szükség van a kompromisszum megtalálására. Hogyha ezt nem tesszük meg ebben a szakaszban, akkor nem teszünk a hazai források javára. Köszönöm szépen az előző munkát. Köszönjük Liotárt asszonynak. Most a többi felszólaló következik. Klaszt asszony, aztán Grosztet asszony, aztán Okoni kollega. Köszönöm szépen. Itt, ahogy a vitát hallgatom, bennem is felmerül sok-sok igény, hogy mit lehetne még megfogalmazni de nem szabad azt sem elvetnünk, ami már eddig jó. Tehát az, hogy van hozzáférés a genetikai erőforrásokhoz, és ez szabályozva van, és az igazságosság irányába mozdul el a dolog, ez eh, jó dolog eh, mindannyiunk számára. A genetikai sokféleséget és a fajok sokféleségét persze meg kell őrizni, de a, a biológiai, genetikai anyagok felhasználóival szemben nem szabad túlzott bürokratikus elvárásokat támasztani. A Nagoyai jegyzőkönyv alapján olyan növénytermesztésre van szükség, amely eredményeket mutat föl, hatékony, és új erőforrásokat tár föl. Ilyen értelemben a kutatás sok mindent elért már, ugye a, az betegségekkel szembeni ellenálló képesség a növényeknek például nagyszerű dolog. A nemzetközi egyezmények átültetése főleg a kis és középméretű vállalkozások számára azonban túlzott terhet jelenthet. Kerüljük el a centralizációt és a monopolizációt, hogy a vető magokat ne csak az óriás cégek forgalmazhassák, hanem a kisebb egységek is fejlesztés értelemben helyzetbe hozhatók legyenek. A rendelet kedvezményezettjei, felhasználóinak az érdekeit kell a szem előtt tartani. Egy olyan ö, mezőgazdasági törnő, aki minden európai jogszabálynak megfelel, és megpróbál új vetőanyagot termeszteni, annak a helyzetét nem szabad nehezíteni. A genetikai erőforrások feltárása a fő cél, és nem szabad, hogy azokat, akik becsatlakoznának ebbe a tevékenységbe, azokat hátrányosan érintő szabályozást hozzunk. Minden ö, olyan új termesztőnek a bevonása, akik ö, új dolgokat akarnak létrehozni, ö, azonban ö, nem lehetséges és túlzott költségeket okozna, tehát ö, meg kell találnunk a két szempont között az egyensúlyt. Köszönöm szépen. Klassz asszonynak, most Grosztett asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, amit Krista Klassz mondott az imént. Valóban arról van szó, hogyha szeretnénk abszolút mértékben megőrizni a biológiai sokféleséget, azt a gazdagságot, amit eh, ez jelent, a különféle molekulák eh, sokféleségét, amelyről egyébként még nagyon korlátozott ismereteink vannak, nagyon sokat kell még tanulnunk ezen a területen. Tehát mindehez egyenlően kell szétosztani a hasznot, és a lehető legszélesebb körben hozzáférést kell ezekhez biztosítani. Ezen kívül egyértelmű szabályokat kell meghatároznunk azért, hogy a genetikai erőforrások használata a lehető legjobb feltételek között valósuljon meg, erőteljes jogbiztonság mellett, és hogy biztosítani tudjuk azok tartós voltát. Ezen kívül mindenképpen fel kell lépnünk a biokalózkodás ellen, ami fenyegeti a jövőben az erőforrásainkat. Ami pedig a jogbiztonságot illeti, ügyelnünk kell arra, hogy azok a döntések, amelyeket meg fogunk hozni ezzel a szöveggel kapcsolatban, ne bírjanak visszamenőleges hatállyal. Mindenképpen biztosítanunk kell a gazdasági szereplőknek és a KKV-knak azt, hogy joguk legyen az eljáráshoz, jobban tudják követni a genetikai erőforrások alakulását. Egy gyakorlati útmutató megalkotására is szükség van ahhoz, hogy az egymást követő szakaszok egyértelműek legyenek ebben a folyamatban. És lezárásképp még azt mondanám el, hogy meg kellene határozni és pontosítani kellene az alkalmazási területet. Azt, hogy mik az alaptermékek. Ugyanis azok az alapvető termékek, amik a szabad hozzáférés tárgyát képezik, és amelyeket érinthet ez a szabályozás. És Gaston Franco kollégám módosítóit hangsúlyozom, amelyek ebben az értelemben hangzottak el. Köszönjük szépen. Szofi Okoninak adok szót. Gyorsan fog haladni Elnök úr, mert kollégáim már elmondták, amit szerettem volna. Köszönöm Szantheim Billynek a, Billynek a munka minőségét. Két fő téme van szerintem. Az egyik, hogy milyen világosak a szövegek, mennyire hozzáférhető a felhasználó számára. Fontos, hogy így járjunk el. Nagyon gyakran ér bennünket ilyen vád, hogy nem megfelelően járunk el. Tehát legyen világos az, ahogy bemutatjuk a szöveget. Második megjegyzés. Krisztá Klászhoz kapcsolódnék itt. Az egymás után következő felhasználók be kell tartsák a szabályokat, hiszen további felhasználók is lesznek globálisan logikusak az intézkedések. Értelmezési probléma merülhet fel a mezőgazdasági területen, és főleg a vetőmag területén. Hogyha létrehozunk egy növényt, ahhoz genetikai erőforrást hoz, használnak fel. A hozzáférés hozzáférést a javasolt rendelet szabályozza. Fontos, hogy az egymás követő hozzáférések befejeződjek, ne legyen több hozzáférés, amikor már nem áll rendelkezésre eredeti formában a genetikai erőforrás. Ezt mondta az előbb François. Szeretném, hogyha így járnánk el. Ez a 40-es módosítóban van, és Krista 36-os módosítójában. Nagyon közel áll a kettő egymáshoz. Azt kérem az előadótól és az árnyékjelentésőktől, hogy tanulmányozzák alaposan ezt a kérdést, és állok rendelkezésükre, hogy elmagyarázzam, mennyire fontos, mennyire szükséges, hogy az egymás követő felhasználó kötelezettségé Nagoly Egyezmény értelmében ne üssék a növényfajták szabad mozgásának jogát. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Kritan Arzenisnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Először is sokakhoz csatlakozva én is szeretnék az előadónak gratulálni kiváló javaslataihoz, és a munkamódszerhez is, ahogyan kompromisszumokat keresett és talált és köszönöm az S és D árnyék előadójának is, hogy kész volt arra, hogy egy közös nevezőt találjon, amit az egész szakbizottság el tud fogadni. Örülök, hogy itt konszenzus van kialakulóban. A biokalózkodás témájában, a szükséges alapok tekintetében, és és az új innovatív felhasználások tekintetében. Meggyőződésem, hogy ez a polgárokat nagyon közvetlenül érintő kérdés, és egyre inkább az lesz a jövőben. Miért? Mert jelenleg egy olyan trend érvényesül, hogy egyre erősebb a tulajdonvédelem. És amit mi csinálunk itt, ez tulajdonképpen a jog védelme és egy más társadalmi érdek közötti egyensúlyozás, hiszen mind a kettőre szükség van, innovációra, fejlődésre, meg hozzáférésre, de jogvédelemre is. A jövőt alapozzuk itt meg, és nem szabad elkövetnünk ugyanazokat a hibákat, amelyeket korábban már elkövettünk. Úgy néz ki, hogy ez most sikerül, kiváló a szöveg, és remélem, hogy ebből valami olyasmi jön ki, amire majd később büszkék lehetünk. Köszönöm. Az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Ki kíván szólni a bizottság részéről? Elnézést, még van egy képviselőnk, Rihád Zéber úr, aki még elnézési későn jelentkeztem, elnök úr. Alapvetően azt szerettem volna elmondani, hogy örülök én is, hogy ez a téma kibontakozóban van, de azért jó lenne, hogyha a jogalapot pontosan tisztáznánk a Nagoya jegyzőkönyv átültetése kapcsán. Ha az Európai Unió túl így célokat is, és intézkedéseket is követelünk, ez egyfelől valószínűleg úgy is elhal, másfelől úgy sem lesz hozzá pénzünk, és jogi értelemben sem megalapozhatóak az ilyen követelések. Tehát azt kéne garantálni, hogy hogy inkább amiket kitűztünk célokat, azokat aztán rendesen végre is hajtsuk. A multilaterális megalapodás kell, hogy legyen a jogalap, és ennek kapcsán nekem van egy-két praktikus és jogi problémám amelyek kapcsán óvatosságra intenék, hogy nehogy fölöslegesen és értelmetlenül a kijelölt célon túllőjünk. Most akkor Sáli úrnak adok szót, az Európai Bizottság képviselőjének. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy kifejthetem a gondolataimat, és válaszolhatok azokra a témákra, amiket itt felvetettek. Először is elmondanám, hogy nagyra értékelem, hogy milyen sok időt szánt az Európai Parlament ennek az ügynek. Azt hiszem valamennyien tudatában vagyunk annak, hogy ez egy rendkívül lényeges eleme a nemzetközi erőfeszítésnek a biodiverzitás megőrzésére. A bizottság eredetileg olyan intézkedéseket javasolt, amelyek mindenképpen szükségesek voltak az európai szinten. És ha megnézik a Nagoyai jegyzőkönyvet, akkor alapvetően ebben három területet tárgyalnak. Az első a hozzáférésről szóló jogszabályok köre. Világos volt számunkra, hogy ezt a tagállamokra kell bízni, és ez az ő nemzeti kompetenciájuk körébe tartozik de van egy olyan terület, a, ami a haszon felhasználásról és a kölcsönösen kialkodott feltételekről szól. A nagoyai jegyzőkönyv egyértelműen kimondja, hogy itt szerződési kötelezettségekre gondol, és azt gondoljuk, hogy ezt itt a felmerülő problémákat is ebben a körben kéne megoldani. Aztán a felhasználói megfelelési intézkedések a harmadik terület, és mi erre koncentráltunk. Nagyon nagy örömmel halljuk azt, hogy a legtöbb képviselő támogatja a jogi kötelezettségek szigorú alkalmazását a Nagoyai jegyzőkönyv értelmében. Ezt szeretnénk mi is az Európai Unióban megvalósítani. És éppen ezért van szükség arra, hogy nagyon alaposan elgondolkodjunk, mielőtt túllépnénk a jegyzőkönyv hatáskörén. De meg kell vizsgálni azt is, hogy nem áll fenn az a veszély, hogy kevesebbet teszünk, mint ami a jegyzőkönyvben szerepel. A bizottság oldaláról tehát némi aggodalommal látjuk azokat a különböző kéréseket, melyek arra irányulnak, hogy bizonyos felhasználók kategóriáját vagy terméke kategóriáját zárjuk ki a rendelet hatájából. Egyértelmű számunkra, hogy felhasználók vagy bizonyos felhasználási módok mentesítésével nem segítünk nekik, épp ellenkezőleg jogbizonytalanságnak tesszük ki őket, hiszen bizonyos ponton alá kell majd vetnünk magunkat, magukat annak az értékelésnek, hogy a genetikai erőforrások felhasználása valóban az eszköz alkalmazási területén kívül esik-e. Tehát amikor megnézzük a negyedik cikkben szereplő követelményeket, amelyek kötelezővé teszik, hogy a genetikai erőforrásokkal kapcsolatos tényeket igazolják, ez olyasmi, amit minden kellő gondossággal eljáró felhasználónak amúgy is meg kellene tennie. És azzal, hogy őket is bevonjuk a rendelet hatája alá, azzal csak több biztonságot adunk nekik. Ha arra a következtetésre jutunk, hogy az általuk felhasznált genetikai erőforrások kívülesnek az alkalmazási területen, akkor tovább fejleszthetik azokat, és megfelelő védelem mellett jutathatnak termékeket a piacra. Ezen kívül úgy véljük, hogy ha az időbeli hatályt megváltoztatjuk, akkor súlyos jogi problémát okozunk, hiszen itt beszéltünk olyan genetikai erőforrásokról, amelyhez az európai hoz, felhasználók teljesen legális módon és mindenféle korlátozás nélkül hozzáférhetnek. És ezekben az esetekben olyan kötelezettségeket alapozhatunk meg, amelyek korlátozzák ezeknek az erőforrásoknak a használatát. Azt gondolom, hogy ez nem volna tanácsos. Ráadásul ez ellentmond annak az átgondolt álláspontnak, amit az Európai Unió képviselt a tárgyalások során. Éppen ez volt az egyik előfeltétele annak, hogy az Európai Unió konszenzusra jusson az alkalmazással és az átültetéssel kapcsolatban. Ezen kívül továbbra is szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy valóban szükség van-e tilalomra és nem látjuk annak sem szükségét, hogy az illegalitást definiálni kelljen, hiszen a kellő gondosság rendszere lehetővé teszi, hogy a felhasználók a normális ügymenet során mérjék fel, hogy az általuk felhasznált erőforrások a jegyzőkönyv hatája alá tartoznak-e, és hogy ennek fényében mit kell tenniük a gyakorlatban, ahhoz, hogy megfeleljenek mindazoknak a feltételeknek, amelyeket a kölcsönösen kialkodott feltételek keretében be kell tartaniuk. Továbbá szerintünk nagyon előrelátóan kell eljárni bármilyen rendelkezés értelmezése során. Ez a Nagoya jegyzőkönyv 4. és 8. cikke vonatkozásában különösen fontos. És ahogy mondtam, a kivételeket a szükséges minimumra kell csökkenteni, és nagyon óvatosan kell bánnunk ezekkel is. bár a képviselők ma délelőtt nem tértek ki erre közvetlenül, azt kell, hogy mondjam, nagyon közel áll hozzánk az a két eszköz, amit javasoltunk, és amelyek olyan önkéntességen alapuló intézkedések, melyek az európai felhasználók adminisztratív terheit csökkentenék. Ez bizalmat élvező gyűjteményeket és legjobb gyakorlatok összegyűjtését alapozná meg. A kisebb felhasználók, különösen a kis és középvállalkozások így olyan eszközökhöz jutnak, amelyek könnyebb és felhasználóbarátabbá teszik a követelmények teljesítését. Ez a két eszköz az európai felhasználók nagyobb körének tenni lehetővé, hogy költséghatékony és költségkímélő módon férjenek hozzá ezekhez az erőforrásokhoz. És nem szeretnénk a rendelettervezetből kivenni ezt a két eszközt, hiszen úgy gondoljuk, hogy semmilyen kiegészítő terhet nem jelentenek sem a gyűjteményekre, sem pedig a felhasználói szervezetekre vonatkozóan. Épp ellenkezőleg ezek kiemelik azokat a pozitív hozzájárulásokat, amelyeket az európai felhasználók tesznek a megőrzésre, fenntartásra és a fenntartható felhasználásra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Selé úr. Egy pótkérdést kívánok Brandi kolléga föltenni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a megjegyzéseit. Lenne egy kérdés a a, megjegyzésekkel kapcsolatban. Kevés módosító támadja Nagoya egyezmény jegyzőkönyvet. Jogilag mi történne, hogyha elfogadjuk azt, elfogadunk egy olyan szöveget, amely Nagoyai jegyzőkönyvnek ellentmond, akkor ö, ö, jogilag ö, üldözésnek tesszük ki magunkat mi lenne a következmény ennek? Bitte? Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jegyzőkönyv adja azt a keretet, amelyben a Nagoya jegyzőkönyv végrehajtói a jövőben a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférést garantálják majd a saját joghatóságukon belül, és valamennyi jegyzőkönyv aláíró saját felelőssége azonban, hogy milyen feltételek mellett biztosítja a genetikus erőforrásokhoz való hozzáférést. A tárgyaló partnerek erről gyakran eszmét cserélnek. Itt ugye a fő kérdés az, hogy a felhasználó jogrendje szerint a Nagoya jegyzőkönyv érvényesíthető-e, illetve hogy a végrehajtási és igazgatási eljárások megfelelőek a jegyzőkönyv végrehajtása szempontjából. Ha az Európai Unió a végrehajtás területén a felhasználók megfelelőségét nem jól szabályozná, akkor ez befolyásolhatja a beszállítók készségét arra, hogy az EU-nak ezeket az erőforrásokat rendelkezésre bocsássa. Nem látom a közeljövőben azt, hogy jogi lépéseket lehetne tenni az EU-val szemben emiatt, a Nagoya jegyzőkönyv végre nem hajtása miatt, de ez a jövőben nem biztos, hogy teljesen kizárható, és ha az EU nem megfelelőségi eljárás alá kerülne, és bárki azt mondja, hogy nem megfelelőek a végrehajtási mechanizmusaink a 14-15-16-os cikkek értelmében, az súlyos hitelvesztéshez vezethetne, és ezt el kéne kerülni. Ennek nagyon súlyos következményei lennének az EU genetikai erőforrásokhoz való hozzáférése szempontjából. Köszönjük szépen, végül pedig az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon-nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani az összes kollégámnak, amiért hozzájárult a munkához. És szeretném azt is elmondani nekik, hogy osztom a véleményüket abban az értelemben, hogy a jogalap valóban a Nagoyai jegyzőkönyvhöz kapcsolódik és hallottam innen-onnan olyan kéréseket, És ahogy azt a bizottság is mondta az imént, a nagolyai jegyzőkönyvön sem kellene túlmutató intézkedéseket megfogalmazni, ugyanis ez kevésbé hitelesé tehet minket nemzetközi szinten, és csökkentheti a, a biztonságot. Hogyha a Nagoyai jegyzőkönyvről szóló levélen túlmegyünk, akkor, ahogy a bizottság mondta a legutóbbi hozzászólásában, akkor azt nagyon világosan és egyértelműen kell tennünk. Nekem is vannak aggájaim, Klassz és Okoni kollégák is elmondták, hogy Egyértelműbbé kell tenni a helyzetet, hogyha erre van szükség. És továbbra is fenntartom azt az igényemet, hogy kompromisszumot próbáljuk keresni. Végül pedig a határidőkkel és követelményekkel kapcsolatban is, hogy mi igazolja ezt a kompromisszumkeresést. Gutierrez kollégának válaszolnám, aki azt pártolná, hogy legyen elég időnk egy második olvasatra. Én csak emlékeztetnék a saját időkeretünkre, ami azt jelenti, hogy a következő felek konferenciáján 2014 őszében már arra lesz szükség, hogyha szeretnénk ott lenni mi is a tárgyalóasztalnál a nagolyai jegyzőkönyv megvalósításával kapcsolatban, akkor addigra már el kell fogadnunk ezt a rendeletet, ratifikálnunk kell a jegyzőkönyvet, és ahogy már a bevezetőmben is elmondtam, a a biodiverzitási egyezmény titkársága elmondta, hogy évvégéig 33-an fogják elfogadni, és 53-an fogják jövő júliusig elfogadni, és ebben még nincs benne az Európai Unió. 50-en kellenek csak ahhoz, hogy életbe lépjen a jegyzőkönyv, és felhívnám a kollégák figyelmét, hogyha mi nem csatlakozunk ehhez a ratifikálási folyamathoz, és nem fogadjuk el az erről szóló rendeletet kellő időben, akkor azt kockáztatjuk, se többet, se kevesebbet, mint az, hogy nem leszünk ott a tárgyalóasztalnál, ahol majd pontosítani és csiszolni fogják ennek a jegyzőkönyvnek a megvalósítását nemzetközi szinten. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kollegin. Köszönjük szépen, kolléganő. Május 24-e lett volna az eredeti határidő, de csak júliusban fogunk a szakbizottságban szavazni, és még nem tudjuk, hogy a plenáris elé mikor kerül a szöveg. Ez a bonyolult cím tehát nagyon sok mindent takar. Sajnálatos, hogy ma ilyen kevesen vannak jelen az eszme cserén. Szerintem más társ még nem is fogták föl, hogy milyen fontos ez a téma. Úgyhogy itt élen járunk, és legyen is így. Lépjünk tovább, a 17-es napi rendi pont következik. A bizottság jelentése a tanácsnak a tagállamok jelentése alapján az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését a tanács ajánlás kapcsán. Oreszter Rossi kap szót. Kollégi, vagy Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Szeretnék köszönetet mondani munkatársaimnak, Mary Tylernek, egyebek között, akik részt vettek a szöveg megfogalmazásában. Nagy kompetenciával, valamint Rivezi asszonynak részt vettek abban a műhelyben, amelyben a szöveget tárgyaltuk műhely munkában. Nehéz szövegről van szó. Különböző okokból mindannyian érintek vagyunk, érintettek vagyunk. Amikor kórházban vagyunk, akkor legyünk biztonságos helyen, ahonnan gyógyulva kerülünk ki. Ma ez nem így van. Vannak olyan államok, amelyek jobban odafigyelnek, mások kevésbé. De ne felejtsük el, hogy a tagállamokon belül is régiónként, sőt kórházanként változik a helyzet, azonban aggodalomra adnak okot az adatok. 37 ezer európai polgár hal meg évente olyan fertőzésben, amelyet a kórházban kaptak meg. 5 százaléka a személyeknek a kórházban fertőződik meg. Itt nem csak olyanokról beszélünk, akiket megműtöttek, és akik nagyon legyengültek, a beavatkozás során. 5 százalék átlagban. Ez azt jelenti, hogy valaki egy napra kórházba megy egyszerűen egy vizsgálatra. 4 millió európait érint ez évente. 37 ezer fő belehal a fertőzés következményeibe. A tanács nagyon fontos orientációkat dolgozott ki szinte nevetségesnek látjuk, hogy azt mondják nekünk, hogy a legtöbb fertőzés és azért kapjuk meg, mert az orvosok, az ápolók nem mosnak kezet, vagy nem cserélnek kesztyűt. Ezt az abszurd helyzetet mindenképp ki kellene zárni. Oda kell figyelni. Ennek a költsége nulla képezni kell az egészségügyi személyzetet, és informálni a pácienst. Mind a két aspektus fontos. Az a beteg, aki fertőzést kap, azért, mert a személyzet nem megfelelően járt el. nos, hátrányos helyzetbe kerül vannak olyan helyzetek, amikor ez kivéthetetlen. De van olyan helyzet is, amikor a páciens teljesen jó hiszeműen úgy viselkedik, ami veszélybe sodorja őt. Nem a kórházban, hanem például mikor hazament azután. Tehát képezni kell az egészségügyi személyzetet, és informálni kell a pácienst. A páciensnek joga van tudni, hogy ha fertőzés kap a kórházban, akkor joga van a gyógyításhoz, amikor ki elhagyja a kórházat például, hogyha ő maga tudja gyógyítani magát rendben, de hogyha gondoskodni e magáról el tudja látni magát rendben, de ha nem, akkor a kórház kell ezt biztosítsa. Mert ha olyanról van szó, akit megműtöttek, és aki fertőzést kapott, vigyázni kell, hogy ne kerüljön újra a kórházba. Mivel válság van, csökken a kórházi személyzet létszáma, gyakor, gyakran stresszeltek, mert túl nagy a munkateher, nem elég motivált, könnyebben megtörténik a hiba. Néha nem eléggé figyelnek oda a higiénére és más fontos kérdésekre. Azt javaslom, a legjobb gyakorlatokat cseréljék ki a tagállamok intézményei. Képezni kell az egészségügyi személyzetet, és informálni a pácienst. El kell kerülni, hogy egy feneket, hogy túl kevés jusson az egészségügyre az alapokból. A fertőző betegségek központja is azon kell legyen, hogy ezek a betegségek egyre ritkábbak legyenek, és a következményeik egyre enyhébbek. Ez a központ is a tagállamok rendelkezésére áll. Nem ugyanaz a helyzet minden tagállamban, de ez egy kényes kérdés, és érinti az európai polgárokat. 40 ezer főről öm, beszéltem, akiket érint ez a fertőzés. Ö, oda kell ö, figyelni erre ö, a kutatásban, adatbázis létrehozni, azért, hogy a legjobb szolgáltatást biztosítsuk, a kórházba került pácienseknek, akik biztonságos környezetbe kell kerüljenek, és nem új betegséggel kell gazdagodniuk a kórházi létükből kifolyólag. Számos módosító született. Az alapszövegre korlátozott mértékben tudunk csak hatni. Egyes módosítókat már megvitattunk, de úgy látom, hogy ez a téma nem párt politikai téma, mindenkit érint. Köszönjük, Rossi úr. Most az árnyék előadóknak fogok szót adni, először Zaben asszonynak az néppártból. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak ezt a jó jelentéstervezetet a fontos témában néhány téma foglalkoztat, például a terápiából eredő fertőzések kérdése. Erről sokat mond az előadó, és én is nagyon fontosnak tartom, hogy erről eszmét cseréljünk, mert állítólag valamennyi fertőzés, kórházi fertőzés 27 ezer halálos áldozatot követel az EU teljes szintjén. Németországban is nagyon rossz a helyzet, főleg az antibiotikum rezisztens csírák miatt. Hollandiában 1%, Németországban 20% az antibiotikum ellenállósága a betegeknek, tehát bőven van mit tanulnunk egymástól, úgy tűnik. A megelőzés lenne az elsődleges nyilván itt is de az előadó jól fogalmaz végül is, hogy az átláthatóság épp ilyen fontos, ugyanis nem elfogadható, hogy a sarki pék ö, ö, azonnal pellengére kerül, hogyha egy hangya van a zsemlében, ugyanakkor tömeges haláleseteket pedig a szőnyeg alá sepernek, már pedig ez a polgárok érdekét, ha valami, akkor közelről érinti. Egyes országokban már szinte félnek az emberek kórházba vonulni. Jobban föl kéne világosítani a betegeket és hozzátartozóikat a kórházi fertőzések veszélyeiről. Az előadó is ezt követeli, de szerintem itt ö, még bele kéne fogalmazni szövegbe a demografikus trendeket, hiszen egyre több az idős beteg, és nagyon sok idős beteg kap ö, egymástól független helyekről ellenőrizetlen gyógyszereket, nem csoda, hogy aztán antibiotikum rezisztensé válik és megfertőződik. Tehát a korlátlan és szabályozatlan gyógyszerszedés is az egyik ok a háttérben. Egy tanulmány szerint Németországban minden kórházi felvétel 5%-ában már most kimutatható az engedély nélküli gyógyszer szedés, és akkor még nem is tártuk fel az egész problémát sokan pedig nem jól adagolják maguknak a felírt gyógyszereket. Általában véve csökkenteni kéne, főleg az antibiotikumok szedését, és jobban oda kéne figyelni a gyógyszerek egymásra hatására. Ezt nem csak az orvosnak, a gyógyszerésznek kell tudnia, hanem lehetőleg az idős betegeket ellátó személyzetnek is, ha ezek laikusok, akkor is. Sőt, főleg akkor. Aztán ki kéne egészíteni ezt a jelentést az úgynevezett off-label use fogalmának definiálásával. Ez ugye azt jelenti, hogy olyan gyógyszereket írnak föl, amelyek egy betegség tünetegyüttes esetén nem lenne megengedett, például csak felnőtteken kipróbált gyógyszereket, ha gyerekeknek írnak föl, vagy a fekélyek kezelésére való gyógyszert felírják a vénák kezelésére, vagy a migrénre kifejlesztett gyógyszereket epilepsziára alkalmazzák. Ezek gyakori valós példák, nem légből kapottak. A megelőző gyógyszerszedésnek is nagyon súlyos hatásai lehetnek, amelyeket gyakran a betegek nem is tudnak, mert a, a, az orvosok meg akarják takarítani maguknak a fáradtságot, hogy felvilágosítsák a beteget, vagy esetleg maguk sem tudják ezeknek a szereknek a rejtett hatásait. Arról nem beszélve, hogy jogi következménye is kéne, hogy legyen az ilyeneknek, de gyanos, sajnos költséghatékonyságra hivatkozva gyakran az orvosok, sőt maguk a TB kasszák is abban teszik érdekelté a beteget, hogy olcsó, de sok mellékhatásra rendelkező szereket szedjenek. Az utolsó mondani valóm pedig az európai szintű kárpótlási rendszer kialakítása. Egy dolgot el kell kerülnünk, egyébként valószínűleg meg is valósíthatatlan az egészségpolitikán belül a, a, az európai szintre emelés, ez továbbra is a tagállamok dolga marad, mint ahogy a fogyasztóvédelem is általában. Tehát ez megmarad fogy, tagállami kompetencia, tehát itt harmonizációra nincsen sem igény, sem lehetőség, Viszont a kárpótlási rendszerek különbözőség ellenére ezeket meg kell hagyni úgy, ahogy a tagállamok akarják őket működtetni, mert erre nincsen kompetenciánk. Ezt bele kéne még írni a szövegbe, ezzel még le lehetne azt kerekíteni, bár mondom, nagyon jónak tartom eleve a tervezetet is. Köszönjük szépen, Zomer asszony! Következő felszólalom Kristen Schalegrósze. Også en tak til Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a kiváló jelentést. Látjuk, hogy ő valóban konkrét eredményeket szeretne fontos területen. Mindannyian páciensekké válhatunk. Márpedig sok olyan páciens van ma is, akiket fertőzés sújt teljesen indokolatlanul Hadd mondjam el, hogy van még egy plusz érv, amiért ezen az ügyen most kell dolgoznunk. Éppen mostanában a páciens mobilitás irányelv hatályba lép, és megválaszthatja a páciens, hogy hol kezeljék. Amikor a páciens dönt, fontos tudnia, hogy milyen biztonságra számíthat, hiszen a biztonság kérdése rendkívül fontos. Az átláthatóság aktívan is megvalósít azért, hogy nagyobb biztonság adásáról tudjanak beszámolni. Én sajnos a műhelyi munkában nem vehettem részt, de hallottam róla, hogy ott mi történt. Ez az alapja egyes módosítóimnak. Mit tehetünk a jelentéssel, hogy erősebb legyen, legyen konkrétabb. Például ajánlhatunk nemzeti checklisteket, ellenőrző listákat, egyszerűen a WHO ajánlásait kellene követni ebben nemzeti orientáció szükséges a, higi, a személyes higiénia területén, eh, illetve a takarításban, a helyiségek takarításában. Ha megvannak az adatok, akkor aktíven fel kell használni őket, és így tudjuk eh, megoldani a problémákat ott, ahol felmerülnek. Mások már elmondták, rendkívül fontos, hogy a páciensek, valamint hozzátartozóik részt vegyenek ebben a munkában, bevonják őket. Gyakran a biztonságot másként fogják fel, mint az egészségügyi személyzet, aki foglalkozik velük. ne feledjük el az antibiotikumot. Tudom, hogy a, pá- tudom, hogy a páciensek biztonságára van szó, csak hogy a fertőzés ö, szempontjából releváns az antibiotikum. És az antibiotikumok használata, hiszen rezisztensé válhatnak a baktériumok. Egyetétek rá azt mondja, az off label kapcsolatban. gyakran hallottam erről a megoldásról. Azaz olyan gyógyszereket használnak, amelyek nem specifikusan az adott betegségre vannak. Például Dániában nemrég használtak egy gyógyszert, hogy kiváltsák a szülést. Pedig nem erre találták ki a gyógyszert, hogy meggyorsítsák a vajudást. Hogyha másra használják a gyógyszert, akkor erről informálni kell a pácienst, erről és a kockázatokról. Én is úgy vélem, hogy kiváló jelentést állítunk elő, és sikerül megállapodni a frakcióknak. A tagállamokra nyomást kell gyakorolni. Az Európai Bizottság részt vehet szerintem ebben a munkában. Úgy vélem, az Európai Unió szintjén jobb kell legyen az adatgyűjtés, és szabványosítani kell az adatokat. Köszönöm szépen a munkát a jelentéstőnek. Vielen Dank, und jetzt... Köszönjük. Most Korin Löpás fogja Taylor kollégát képviselve elmondani, Taylor úr mondani valóját. Köszönöm, elnök úr. Fel fogom olvasni önöknek Rebecca Taylor gondolatait, aki sajnos ma nem lehet velünk, mert a Júri Bizottságban kell eh, szavaznia a dohány eh, kérdésekkel kapcsolatban. Tehát felolvasom eh, néhány hozzászólását, mivel ő volt az árnyék előadó ezzel kapcsolatban. Köszönetet mondanék Rossi úrnak az átfogó és jól megfogalmazott jelentését. Különösen úgy gondolom, hogy a betegbiztonsággal kapcsolatban összehasonlító mutató számait szeretné ő elérni, és ezt támogatni kéne. A tagállamoknak meg kellene erősíteniük azt a rendszerüket, melyel bejelentik az eseteket, és így könnyebb meghatározni, hogy ki a felelős az ellátási láncban tapasztalt hiányosságokért, és így meg lehetne előzni ezeknek a rossz működését. Egyes bekezdéseken még lehetne csiszolni, egyértelműbbé tenni ezeket, és hogy a hibáztatásmentes kultúrát kellene megalapozni. Úgy lehetne még tovább javítani a jelentést, hogyha helyén valóbb mechanizmusokat kérnénk az esetek bejelentésével kapcsolatban. És szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy egyes kérdések különösen figyelmet érdemelnek. A 21. és 35. bekezdés az elektronikus beteg nyilvántartásról és a közös esetbázos, esetadatbázisokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy itt figyelnünk kell az adatvédelemre és az unió hosszú távú céljaira. A 27-es cikk a harmonizált kompenzációs szín, rendszerről szól. Azt gondolom, hogy ez nagyon bonyolult feladat lesz, és az előadótól szeretnék további magyarázatot kapni ezzel kapcsolatban. Vannak más kérdések, amelyeket még meg fogok fontolni, mielőtt a módosítók benyújtásának határideje lejárna, és konzultációt fogok folytatni azokkal a szervezetekkel, amelyek a betegbiztonsággal foglalkoznak. Köszönöm a Rossi kollégának a kiváló jelentéstervezetet. Köszönjük. Most Jedek Udakis kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem Európában mindenhol azt mondjuk a nehéz problémákra, hogy kihívás. Nos, ez a challenge szó itt különösen érvényes volt erre a munkára, és gratulálok az előadónak hozzá. Rossi úrral egyetértek abban, hogy a betegbiztonság szempontjából a megelőzés, a balesetek elkerülése a legfontosabb. Az Egyesült Királyságban nekünk erre az a stratégiánk a kórházi fertőzések elkerülésére, stratégiánk ö, elég jól működik, ugyanis zéró toleranciát érvényesít a felügyelő hatóság, és a bevált gyakorlatokat szerintem EU szerte is érdemes lenne kicserélni, ez általában növelhetné a szintet. A 23-as cikk kapcsán Rossi úr jelentésében a megelőzés és ellenőrzés mindenkinek felelőssége. Ugyanakkor óvatosságra interém a kollégákat itt a szakbizottságban, hogy ehhez ö, létszámokat kössenek, hogy új ö, munkaerőt ö, követeljünk. Ezért nagyon sokféle egészségügyi szerv van, és a megoldásnak is nagyon sokféle megold, módozata. Az EU-nak ráadásul nincsen egészségügyi kompetenciája, ez tagállami kompetencia marad a jövőben is, ezért a nemzeti politikákat kell megerősíteni, és egymással összhangba hozni, egymásból okultatni. Támogatom Rassi úr betegtájékoztatásra vonatkozó elképzelését, de fenntartásom van ö, azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk egy kórházban közlik a beteggel, hogy itt fertőzés van, akkor esetleg mi fog történni? A betegek ö, tömegesen majd kirohannak a kórházból. Tehát ezt körültekintően kell tenni. Ez az előzetes jelentés egyébként segíthet a tagállamoknak abban is, hogyha megfontolják, hogy csökkentsék költségeiket egyfajta új típusú hatékonyság bevezetésével. A challenge, vagyis a kihívás szó mutatja, hogy nagy problémával állunk szemben, Ugyanakkor a hatékonyságot nem a központosítás és az európai szintre emelés oldhatja meg, hanem a tagállami gyakorlatok, bevált gyakorlatok cseréje. Köszönjük szépen! Következő felszólalunk Okoni kolléga nő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. François Grosztet nevében szólok hozzá, aki a következők felolvasására kért engem. Az antibiotikum rezisztencia elleni fellépéssel kapcsolatban fel kéne lépnünk. Ez valóságos járványnak számít. Európai, az Európai Unióban az antibiotikumok fogyasztása ismét növekszik. Különösen Franciaországban érvényes ez és a legtöbb esetekben az antibiotikumok használata nem igazolható. Aggasztó, hogy a vírusos betegségek még mindig az elsődleges okai az antibiotikumok felírásának. Ez a fejlemény annál is sajnálatosabb, hiszen az elérhető hatóanyagok száma egyre csökken, négy év alatt 103-ról csak 84-re esett ezeknek a hatóanyagoknak a száma. Új antibiotikumok kutatására lenne szükség, és különösen a hatékony antibiotikumok kifejlesztésére kellene koncentrálni, amelyet a gyógyszerészeti világszervezet által súlyos fenyegetésként azonosított vírusok ellen lennének hatékonyak. Az Európai Gyógyszerügyi Szervezetet fel kellene kérni, hogy hozzon létre a betegségeket vagy halált okozó potenciális betegségek listájának elkészítésére. Köszönöm. Und jetzt möchte der Kommission das Wort geben. És pedig az Európai Bizottság főigazgatójának, a Szankó főigazgatójának adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen eh, Rossi kollégának, aki ezt a saját kezdeményezés és felvállalta. Eh, a eh, kórházi helyzet az egy prioritáson. Képzeljük el, elmegyünk a kórházba, 5-10 százalékos valószínűséggel fertőzést kapunk, hogyha belépünk a kórházba. Tehát nyilvánvaló ez az egyik legfőbb kihívása kórházi ellátásban. Mi megírtuk a magunk jelentését, és ennek a konklúziója nagy mértékben egyesik azzal a felhívással, ami a parlamentiben szerepel többek között egyetértünk azzal, hogy közös felelősségről van szó, a páciensnek is több joga és tudása kell legyen a kockázatokkal kapcsolatban. Ugyanez vonatkozik az egészségi személyzetre, valamint jobb jelentéstétel szükséges a tagállamokkal a jó gyakorlatok cseréjén már elkezdtünk a munkát, elkezdtük a munkát, valamint a páciens biztonsági szabványok előállítását is elkezdtük. Jövőre egy újabb jelentést tervezünk, és kérjük, hogy a következő elnökség ezt prioritásként kezelje a legutóbbi eh, Dublini tanácsülésen az egészségügyi miniszterek tárgyalták a kérdést, és felhívást intéztek eh, közös eh, iránymutatás kidolgozás érdekében. Köszönjük szépen, továbbra is dolgozunk a témán, de fontos, hogy a figyelmet továbbra is erre irányítsuk. Okoni asszonynak a válaszul a mikrobiológiai rezisztenciával kapcsolatban. Két évvel ezelőtt egy akciótervet dolgoztunk ki, együtt működünk a hatóságokkal, az egészségügyi, egészségügyi hatóságok, hatóságokkal. Tehát ebbe az akciótervbe bevontuk az összes érintett felet. Köszönöm szépen! Und abschließend erhält der Bericht. Köszönjük, most az előadónak, Rossz úrnak adom vissza a szót. Én köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel mondhatom, hogy azt tapasztalom, nagy az elkötelezettség a jelentés amirán. Köszönöm szépen a kollégák munkáját, köszönöm a bizottságnak, hogy odafigyel erre a munkára. Valóban van egy mikrobiológiai rezisztencia probléma. Új fertőzések jelentek meg ezeket nem tudjuk a hagyományos antibiotikumokkal gyógyítani néha túl sok antibiotikumot írnak fel. Megesik, hogy a páciens rosszul használja az antibiotikumot. Ezt a problémát meg lehet oldani nulla költséggel. Gyakran az ember két-három nap után gazdaságokból hazaküldik a kórházból, gyógyszerrel együtt. Az ember jól érzi magát, és ezért nem szedi az antibiotikumot. Nem szedi végig a tíz nap során, hanem négy napig szedi, utána abba hagyja. Ekkor ellenállást provokált a testen belül, hogyha ugyanaz lesz újra a betegsége, azt az antibiotikumot már nem szedheti a hatás reményével csak hogy ezt el kell mondani az egészségügyi személyzetnek. Ez a probléma könnyen, olcsón megoldható. Grosztet asszonynak válaszul, igen, teljesen igaza van, különleges figyelmet kell az antibiotikumokra fordítani. Vannak veszélyes patogén esetek, különösen oda kell figyelni eh, azokra a kórházakra, ahol gyakrabban előfordulnak az ilyen esetek, ahol folytatódik ez. Például Torinóban van egy nagy kórház, amely érintett. Volt ott egy legionellózis probléma, eh, mert túl régi volt a vízvezeték. Itt eh, több száz páciens ment haza a legionellózis betegséggel. Ez megjelent az újságokban, és megoldották a problémát. Hogyha az a célunk, hogy a pácienst megúvjuk, akkor ezt ki kell mondani. Ez a célunk. Nulla tolerancia a hibával szemben, a tévedéssel szemben. Nem lehet egyazókat megszabni a kórházaknak, de azt meg kell akadályoznunk, hogy a tagállamok az egészségügyi költségvetés csökkentsék. Köszönöm szépen Taylor kolléga megjegyzéseit. Az európai szintű mutatók valóban rendkívül fontosak. Ahogy Cseldemas asszony mondta, a páciens mobilitás kérdése is felmerült. Ma egy olasz, nem feltétlenül Olaszországban kezelteti magát. Megvan a lehetőség a mobilitásra, minél szabványosítottabb az eljárás, annál inkább megfelelő össze, annál jobb lesz a helyzet, mert összehasonlíthatjuk az összehasonlítható szolgáltatásokat. Ahogy Lepázs asszony mondta, természetesen a személyiségokra oda kell ö, figyelni, de legyen egy adatbázis, csak hogy a páciensek gyakran ö, nem rendelkezek nyelvésmerettel, illetve olyan betegek, hogy nem is tudnak kommunikálni az orvossal. Ö, konzultál, lekérhető adatbázis szükséges. Lássuk azt, hogy allergiás-e valamire. Jön egy beteg, nem tudok vele kommunikálni, az adatbázisból derüljön ki az ő státusza és esetleges allergiája. Oda kell tehát figyelni a személyi jellegű adatokra, de a páciensek mobilitásával egyidőjüleg biztonságot kell nyújtani nekik. Elképzelhető, hogy nincsenek olyan helyzetben, hogy nem tudnak kommunikálni, akkor se halljanak meg. Sok kolléga érdekes információt adott. Valóban, európai szankciót nem lehet előírni, de kérhetjük a tagállamoktól, hogy lépjenek fel ilyen szinten, és kompenzációt kapjanak a páciensek. Sajnos manapság tény, hogy az egészségügy nemzeti és nem európai kompetencia. Nagyon fontos téma ez a páciens számára. Köszönöm, Rossi úr. Június 21-én 12-ig lehet benyújtani a módosítókat, és szeptember 18-án lesz erről a szakbizottsági szavazás. A plenáris elé nem tudjuk még mikor kerül be. A 18-as napi rendi pont következik az élelmiszerválság, az élelmiszerláncban elkövetett csalások és élelmiszerlánc felügyelete témában. Eszter de Langének adok szót a néppárt részéről, ő ennek az előadója. Köszönöm szépen, elnök úr! Um, ennek az jelentésnek, a saját kezdeményezésű jelentésnek a hátterében az a hús, hú, botrány állt, amelyről mindenki hallott, de nem csak erről van benne szó. Mert még hogyha a látszat az is, hogy az utóbbi években ö, sok botrány volt, például állítólag az utca sózására használt sót kenyérben is felhasználták, tehát, és hasonló botrányokról hallottunk, biotermékeknek adtak el, termékként adtak el, nem biológiai termelési követelményeknek megfelelő termékeket. Nos, E, ezeknek a botrányoknak az eredményeképpen eljött az ideje annak, hogy ebben a témában mi is megnyilvánuljunk. Az USA-val szemben az Európai Unió e, egyébként eddig még nem definiálta az élelmiszer csalás fogalmát. Nem létezik ez a kifejezés nálunk, márpedig sajnos a jelenség létezik, tehát definiálni kellene, és most már megvan az indokunk, a célunk, és persze nyilván ö, az kell, hogy legyen a végső célunk, hogy a pénzügyi nyereségért ne érje meg élelmiszert hamisítani. A veszély nem szűrhető ki teljesen, de visszaszorítható az emberek bizalmukat egyre jobban elvesztik az ipari élelmiszerekben, és már csak ezért is okunk lenne a témával foglalkozni. A tudományos felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy soha nem volt ennyire biztonságos az élelmiszer ellátás, mint napjainkban. Tehát szubjektív és objektív tényezőket kell összhangba kell hozni egymással, ez egy paradoxon. Egy biztos, hogy meg kell erősíteni az élelmiszerbiztonság jogi keretét, és a színkézés mellett, amelyre eddig is hangsúlyt helyeztünk, olyan szabályokra van szükség, hogy a félrevezető címkézés is kizárható legyen mert hát Európában már mindenki címkész, csak nem egyforma megbízhatósággal. A kihívás tehát azért mégiscsak nagy, mert a jogi kereteket úgy kell megváltoztatni, hogy egy új fogalom bevezetésével, az élelmiszerhamisítás fogalmának definiálásával felborítjuk az eddigi kereteket, és a kockázat elemzésre alapoznánk az új rendszert. Hogyan lehet jól mérni azt, hogy kiket milyen rendszerességgel, milyen mélységben kell ellenőrizni. Például a hús ágazatban az európai szabályok szerint már ma is lehet a vágóhítól kezdve a termelőkön át mindenkit ellenőrizni, viszont furcsa módon pont a kereskedőket kevésbé. Tehát a kereskedők által elkövetett csalásokat látjuk meg legutoljára, miközben naponta ellenőrzik a vágóhidat, szinte soha nem ellenőrzik a kereskedőt. Tehát van itt mit javítani a rendszeren. Ez, ehhez persze minden szereplő egy összes, összefogására, együttes fellépésére lenne szükség, Írországban például a felügyelő hatóság már régóta rámutatott arra, hogy mennyire fontos lenne, hogyha a lovak is rendelkeznének útlevéllel, mint sok más állat, már most is, és lám, igazuk volt, de nem történt semmi. Pedig felhívták a problémára már a figyelmet. A tagállamok között itt is nagy különbségek vannak, ezt minden téma kapcsán elmondjuk. Három ír ö, beszállító követte el a csalást, tehát nem maguk az ír cégek, hanem Írországba szállító cégek, és így nem volt hatásköre az ellenőrzésnek ezekre. Ezt is, tehát ö, ö, jobbítani kell ezt a rendszert. Ez a gyors jelzési rendszer, amelyen a tagállamok gondolkodnak, vagy hát már alkalmazzák is, ezt, ezt a rendszert ki kéne bővíteni, ki kéne terjeszteni úgy, hogy egy közös adatbankra lehessen visszanyúlni, és ne csak a válság után, hanem megelőző módon lehessen fellépni. És nem csak adatokra, hanem adat elemzési kapacitásra is szükség van, valamint sokkal szigorúbb szankciókra de legyünk körültekintőek, ez nemzeti kompetencia. Az ír esetben is láttuk, hogy ha az íreknek sikerült legalább az egyik céget lefülelniük, amely ír területen illegálisan működött, még akkor is csak 30 ezer eurós bírságot tudtak rá, ki, tudtak rá kiszabni, miközben 65 ezer eurós haszna származott a csalónak tehát ebből a tevékenységből, tehát még a büntetéssel együtt is megérte neki. Tehát itt a bírságok összegét hozzá kéne igazítani a csalás mértékéhez. És mondom, a kereskedőkre kéne leginkább odafigyelni, az újracsomagolás gyakorlatára, vagy a, a termék különböző technikákkal, technológiákkal való átalakítására. Várom a kollégák javaslatait. Azt hiszem most már látjuk, hogy hol a probléma, sejtjük azt is, hogy milyen trendek uralkodnak, milyen definíciókra lenne szükség, melyek az okok a bajok hátterében, és hogy milyen tanulságokat lehet levonni a közelmúlt eseményeiből a jövőre vonatkozóan. Tehát a dolog váza már kész, de hát most várom a kollégák véleményét, kiegészítéseit, javaslatait, hogy mit és hogyan írjunk még bele a szövegbe, mielőtt aztán a tárgyalások elkezdődnek július végétől kezdve. De hát július végén lesz kész a szöveg a fordításaival együtt, és szeptembertől kezdődnek majd az eszmecserék. Tehát várom mindenkinek az inputját. Köszönjük szépen. Korin Lepázsnak adok szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék az előadónak, illetve az állatorvosi szolgálatoknak, amelyek minden nap nehéz munkát végeznek egyre kevesebb erőforrással, és gondoskodnak a biztonságunkról. Egyértelmű, hogy a lóhús botrányt nem lehet egyedi csalási esetként kezelni. Itt egy kollektív hibáról volt szó. Papíron lehet, hogy igaz az, hogy nekünk vannak a legjobb jogszabályaink, de ez virtuális marad, ugyanis fokozni kellene az ellenőrzést, és megsokszorozni azokat a mechanizmusokat, amelyek irányítják ezeket az ellenőrzéseket. mi is felelősek vagyunk a lóhús botrányért azért, mert a fogyasztók tájékoztatásáról szóló irányelvben az élelmiszerek címkézése ellen szavaztunk. A hatóságok engedélyezik, hogy bizonyos termékek a tányérunkra kerüljenek, és az összeférhetetlenség, illetve az európai szinten mutatkozó problémák nem maradhatnak a jelenlegi formájukban. Utalnék itt az EFSA felelősségére is közösségi szinten kellene a lovak levágásának adatait nyilvántartani. A korai előrejelző rendszeren együtt is még túl későn érkeznek a figyelmeztetések. És a spekuláció még mindig lehetővé teszi, hogy csak minimális információ kerüljön be a tájékoztató rendszerbe. És itt nem csak a lovak levágása érintett, hanem a génmódosított élelmiszerek, amelyeket be is tiltottunk. A 178 per 2002-es irányelvben szerepelt már az is, hogy minden olyan élelmiszer nyersanyagot be kell tiltani, amelynek az esetében fordított árverés valósult meg ugyanis ezek mind az egészséget, mind pedig a környezetet károsíthatják. Jobban meg kellene ismerni továbbá a fogyasztók ismereteit, és meg kéne nyerni a bizalmukat. A DNS tesztelés szintén biztosítani tudja az élelmiszerlánc biztonságát. Elnök úr, kedves kollégák, ezt szerettem volna elmondani erről a témáról, ami nem csak rendkívül fontos, hanem túl is mutat az élelmiszer ügyi problémákon. Ez már politikai kérdésé vált, hiszen a polgárok bizalma forog kockán az európai intézményekben. Ennek a próbaköve a mindennapi élet, és az, hogy képesek vagyunk előrelépni az élelmiszer biztonság területén. spricht Köszönjük, most Barstas következik. Um, ben, ben Köszönöm szépen elnök úr. A ö, bevezetőhöz kapcsolódnék, egyetértek vele. Ö, azt hiszem jól állátja, átlátja a helyzetet. Jó, hogy előre tudunk beszélni egymással. Ö, ami a ö, meghatározás illeti. Jó meghatározás ö, kell az élelmiszer láncban elkövetett csalásról. Az előadó beszélt a profitról és a szándékról. A tagállamok itt kulcsrepet fognak betölteni a csalással kapcsolatban. Nagyon bonyolult hálózatok vannak, ezeket kell felgöngyölíteni. Volt egy meghallgatás tegnap, de sajnos nem tudtam elmenni, mert a közvetés ellenőrzési szakbizottságba kellett menjen, de az egyik asszisztensem ott volt, és beszámolt az előadásokról. A gyorsjászási rendszerről is szó volt. El kell gondolkozni, hogy ezzel mit tudunk kezdeni hogyan tudjuk használni az élelmiszeretlen elkövetett csalással kapcsolatban. Biztosítani kell a világos feltételeket, és el kell dönteni, hogy hogyan fogjuk kezelni az élelmiszerlázba elkötött csalásokat. A tagállamok a riasztási rendszerrel nagyon jó eszközt kaptak a kezükben. Csak akkor figyelünk oda, hogyha botrány van, hogy egy azonosított, beazas, beazonosítottunk. De jobb együttműködés szükséges a tagállamok között, gyakoribb ellenőrzést, főleg a határvidékeken amikor nemzetközi láncok vannak, akkor különösen oda kell figyelni. Itt nemzeti kompetenciáról is szó van. A szankciókban az arányosság elvét kell alkalmazni. Megvizsgáltuk a növekedési hormon használatát a szarvasmarha állománynál. nem hoz akkora nyereséget, mint ez derült ki. Szintén fontos a nyomon követhetőség, ezzel sokat javíthatunk a helyzeten. Azt hiszem, hogy kiváló munkát végeztek a kollégák Írországban, átláthatóan dolgoztak, a jelentések az interneten olvashatók, ahogy Eszter mondta amikor a ló, ami a lóhús botrányt illeti, születtek ajánlások, ellenőrzés volt. Hogyha ezt figyelemmel kísértük volna, akkor néhány dolgot el tudtunk volna kerülni. Talán nem új a vitában, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament és ez a szakbizottság is felelősséggel bír. A vezető állat orvosi az állatorvosi hatóság vezetőivel éves megbeszélés szükséges. Fel kell mérni a problematikus ágazatokat, például a lóhús. meg kellene nevezni, és ezzel megszégyeníteni a felelősöket. Kell legyen egy follow-up ajánlásokat kell megfogalmazni. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha minden tagállamban lenne egy éves megbeszélés a kompetens parlamenti bizottságban, Belgiumban. Öt ilyen eset volt 2012-ben, és végigvették az egészségügyi minisztérium munkáját, az állatorvosi hatóság munkáját. Ez a munka tovább kell folyjék, illetve át kell vegyék azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazzák. Összegzésül úgy gondolom Eszter meg kell vizsgálja, hogy a következő kérdés. Minél bonyolultabb az élelmiszer eh, lánc, minél több határa nyúlik hát annál nehezebb az ellenőrzés és a csalás felderítése. Azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik a problémához. Eh, így eh, lehet előnyöket elérni kell ismerik egymást azok, akik kereskednek egymással. Több legyen az ellenőrzés, és szorosabb legyen a kapcsolat a termelő és a fogyasztó között. Ez előnyel járna akkor, amikor a csalásokat kell felderíteni. Végezetül a meghallgatás során elhangzott a gondolat, hogy az eredet megjelölés nem közvetlenül a csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos, nem csalás elleni eljárás, de ha tudunk javítani az eredet megjelölés, akkor érdemes ezt megtenni. Érdemes megvizsgálni, hogyan tudjuk ezt kiterjeszteni a szarvas marha ágazatra. Akkor már lenne egy kiinduló alapunk ha a csalást felfedezzük, akkor ez felhasználható a csalás elleni küzdelemen, a felgöngyölítésben és a szankcióban. Nem könnyű kérdés, belátom, de hasznos lehet. Nos, ezek a kezdő gondolataim. Úgy, gondolatom, úgy gondolom lesz még időnk ezt megvitatni. Richt, Suli Görling. Következő felszólalunk, Adi Görling. Köszönöm szépen. Nem akarom az időt pazarolni azzal, hogy megismétlem a kollégákat, csak azt mondom, ami újdonság. Ott voltam több meghallgatáson, nagyon hasznosak voltak ezek, tehát ilyet még érdemes lenne szervezni talán. A botrány hatása az volt, hogy rájöttünk, hogy nem rendelkezünk azzal az információval, amely ránk tartozna, sőt azt sem tudjuk, hogy hogyan lehetne hozzáférni. Tehát bőven lenne itt tennivaló gyorsan, hogy mit lehetne tenni az információ áramlás javításáért. Miután elgondolkodtam néhány részletén ennek a szövegnek, Szerintem nincs itt szükség új jogalkotásra. Szerintem valamilyen új ügynökségre lenne szükség. Tudom, meglepő, hogy az én számból ilyet hallanak, de nem úgy értem az új ügynökséget, hogy igazi európai ügynökségre lenne szükség, hanem egy olyan szervezetre, amely esetleg már eleve létezik, és amely rendszerszerűen kivizsgálja, felügyeli ezt a területet. Az ötpontos bizottsági program most tesztelési fázisban van, de jó lenne, hogyha ennél tovább lépnénk, és egy átlátható, rendszerszerű ellenőrzés alakulna ki, egyfajta felügyelet a felügyeletek fölött, amely nem jelent feltétlenül beleszólást, de egyfajta odafigyelést mindenképpen. És proaktív beleszólásra gondolok, nem reaktív beleszólásra, ezt többen is elmondták, de a választóink is ezt szeretnénk, hogy el kéne kerülni az ilyen helyzeteket, nem utólag reflektálni rájuk nem azt mondom, hogy a bizottság nem végzi a munkáját, de, de azt azért mondom, hogy amit javasol, az nem eléggé átlátható, nem eléggé közeli a polgárokhoz, és ö, sokan szeretnének több és szigorúbb szabályt. Én azt mondom, hogy ne legyen több szabály, de legyenek a szabályok szigorúbbak, és legyenek érthetőbbek, és a polgárok számára is igénybe vehetőek ezek a szabályok és ahogy már sokszor elmondtuk a meghallgatások során, biztos, hogy szükséges a határokon átnyúló együttműködés, nem az európai szintre emelés, hanem az átlátható információ áramlás a tagállamok között. Köszönöm. Dank. Mi is köszönjük. Katikó asszony képviseli Anderson kollégát. Ja, dank u wel. Ik moest eerst even de excuses aanbieden van uh, Martina. Martina Andersen uh, eh, elnézést tolmácsolom, ő ma nem tud itt lenni, pedig szeretett volna. Ő, és természetesen én is, uh, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért és a prezentációért. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jól rátapintott a lényegi elemekre. És múlt héten is tartott egy workshopot, ahol nagyon sok információt kaphattunk. Tehát, ahogy mondtam, igen sokat hallottunk már itt a lóhús problémáról. És beszélhetünk itt arról, hogy itt élelmiszerbiztonságról vagy élelmiszerügyi csalásról van szó, de akárhogy is szeretnénk, hogyha ez többé nem következne be, meg kell védenünk a fogyasztókat. És alkotóként arról is gondoskodnunk kell, hogy a fogyasztók megbízhassanak abban, amit megesznek. Az élelmiszerügyi csalás arról is szól, hogy tájékoztatni kell a fogyasztókat, de ha nem történik meg időben ez a tájékoztatás, akkor az már élelmiszerbiztonsági kérdéseket is felvethet. ugyanis lehetnének, lehetnek valakinek rosszabb szándékai is, mint hogy pusztán profitot szerezzen. Mindezekről beszéltünk a workshopon. Megvizsgáltuk azt az ötlépéses akciótervet, amit Borg biztos készített, és nagyon örülünk is annak, hogy a bizottság aktívan foglalkozik ezzel, de szeretnénk új jogszabályokat látni, vagy olyan módosításokat a meglévő jogszabályokon, amelyek olyan keretet teremtenek, amelyek mentén megoldhatjuk ezeket a problémákat. Már itt is elhangzott, hogy nincs egyértelműen meghatározva, hogy mi az az élelmiszerügyi csalás. És én is egyetértek azzal, hogy ezt meg kellene határozni. Ki kellene mondani azt, hogy ez szándékosan, bekövet, szándékosan elkövetett csalás, aminek a célja a profitszerzés. És azt hiszem, meg kellene vizsgálnunk a tájékoztatás szándékos elmulasztásának kérdését is. Illetve jó lenne, ha a húskereskedőket európai nyilvántartásba vennék. Így tudnánk nyomon követni az ő termékeiket. És hogyha egy kereskedő nem iratkozik be ebbe a rendszerbe, akkor nem engedélyeznék számára a kereskedést. És mások is tudnák, hogy ez a kereskedő nem engedélyezett, és így ők is bajba kerülhetnének. A gyors figyelmeztetési rendszer a takarmány és a táplálék esetében azt gondolom ezt is ki lehetne terjeszteni úgy, hogy a táplálék élelmiszerügyi csalást is magában foglalja. Ezt elsősorban akkor alkalmazzák, amikor egészségügyi kockázat áll fenn. Tehát azt javasolnám, arra kérném önöket, hogy ezt terjesszük ki a csalásra is, ezt írjuk bele a jogszabályba, és gondoskodjunk arról, hogy nemzeti, illetve bizottsági szinten is több hatáskör legyen az, az érintettek kezében. Az élelmiszercsalást elkövetőket a büntetőügyi eljárások keretében kell vizsgálni, és gondoskodni kell arról, hogy eltántorító ereje is legyen ezeknek a szankcióknak. Az eredet megjelöléshez is hozzászólnék. Az eredet megjelölő címke tökéletes eszköz arra, hogy több információval lássa el a fogyasztót, és minél több információja van egy fogyasztónak, annál kevésbé van kitéve a csalásnak, amikor a címkézésről és a hús összetevőiről van szó. Azt hiszem, hogy az eredet megjelölés alapvető fontosságú a csalás leküzdésében. Nézzük csak meg, hogy mi állt rendelkezésünkre a lóhús esetén. Tehát én azt javasolnám, hogy erősítsük meg az eredet megjelölés rendszerét. És még egy megjegyzést szeretnék tenni. És ez nem csak erre az egy jogszabályra vonatkozik. Azt hiszem, a jövőben szem előtt kell tartanunk az élelmiszerügyi csalást sokkal gyakrabban, mint ahogy azt most tesszük. Ebben a bizottságban most is dolgozunk egy marhahús címkézésről szóló anyagon, és nagyon szigorúnak kell lennünk, és képviselnünk kell azt az álláspontot, hogy ennek vonatkoznia kell a klónozásra is. Ugyanis itt nagyon magas a csalás kockázata. Azt hiszem, hogy az élelmiszercsalási jelentés erről is beszélnünk el, és egy másik jelentésre szükség lesz. Ja. Köszönjük, Etik asszony. Most pedig akkor miután meghallgattuk az árnyék előadókat, most maradt egy kis időnk. Szafui Okoninak fogok először szót adni, de kérem őket, a többiek, őt is, a többieket is, hogy másfél percnél, ha lehet, ne beszéljenek hosszabban. Köszönöm szépen, elnök úr. A... Eh, puisque je suis rapporteur. A marhahús azonosításával és címkézésével kapcsolatban én vagyok az előadó, és eh, hallottam eh, Miatár asszony hozzászólását, és dolgozunk azon is. És a klónozott állatokat is szeretnénk ebbe belevonni. A munkája nagyban megfelel annak a jövőképnek, amit előttünk felvázolt. Miért következett be ez a csalás? Ez nem egy közegészségügyi probléma, ez egy minőségügyi kérdés, és szem előtt kell tartani azt, hogy ezen a területen valóban elégtelenek az ellenőrzések, és nagyrészt a szankciók sem voltak elég magasak. Franciaországban, hogyha egy anyuka visszaesőként ellop egy élelmiszerterméket egy szupermarketből, akkor jobban megbüntetik, mint hogyha valaki félre címkézi az élelmiszereket. Ez elfogadhatatlan. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzés szempontjából sokkal drasztikusabban kell eljárnunk a minőséggel kapcsolatban, valamint a szankciókat is meg kell szigorítanunk. Az önellenőrzés amit kezdetben mi javasoltunk, nem hozta meg a várt eredményt. Különféle témákkal kapcsolatban is botrány pattant ki. A hús az csak az egyik téma ezek közül, és ezért most arra van szükség, hogy egy keretet alkossunk a, nem, a minőségellenőrzések számára. És talán egy megállapodás formájában be kellene vonnunk azokat is, akik élelmi, feldolgozott élelmiszereket készítenek. És és az ásványi anyagokra is figyelmet kell fordítani, hiszen vannak olyan nagy élelmiszerláncok, amelyek nem figyelnek annyira arra, hogy mi is kerül bele az élelmiszerekbe, és az ásványok is ide tartoznak. Köszönjük szépen Aresztó Rossi következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is. Köszönöm az előadónak is, tehát, hogy belevágott ebbe a nagy témába, amely a polgárokat közelről érintő téma nyilván. Az élelmiszer botrányok a példája ennek. És ennek kapcsán felmerül az is, hogy milyen sok élelmiszert elpazarlunk, kidobunk. Sokan jogosan elmondták, hogy nagyon sok a hézag, a kiskapu a címkézési rendszerekben is, nem csak olyan értelemben, hogy hamis gyártási országot tüntetnek föl a Made in kifejezés után, hiszen nagyon gyakran az adott élelmiszert millió helyen átdolgozzák, feldolgozzák, megdolgozzák, míg az a fogyasztóhoz eljut. Miért pont az egyik és milyen alapon kerül rá a címkére az országok közül? Tehát például ugye amikor azt mondjuk, hogy eper aroma, az még önmagában nem tűnik olyan súlyosnak, de amikor megtudjuk, hogy az eper aromát 50 különböző vegyületből keverik ki, és az ott van mindenféle élelmiszerben, a rágógumiban, stb., valaki azt hiszi az eperaroma szó hallatán, hogy az lehet, hogy természetes. Szó sincs róla, 99%-a olajszármazék, szintetikus olajszármazék az aromáknak. Zomer asszony kap köszönöm szépen, elnök úr. Örülnék, hogyha valóban az aromáknak is valamennyi összetevőjét rá lehetne írni a csomagolásra. Ha már a címkézésnél tartunk, Liotár kollégának mondanám, hogy van már egy élelmiszer címkézési rendeletünk, amely egyébként nemrég született meg, és ezen belül a hús származási helyére vonatkozóan is szigorúbb szabályok lesznek majd érvényben. Tehát ez egy nyitott kapu, amit dönget. Inkább Göring asszonynal együtt azt mondanám, hogy inkább a meglévő joganyag alkalmazásán kéne jobban elgondolkodni. Nem lehet állandóan új jogszabályokat kibocsátani. Minden jogszabály kiátszható, a, a jogszabályok akármilyenek és bármennyire jók, mindig lesz csalás, tehát a gyakorlatot kell jobban ellenőrizni, lehetséges minden címkének a meghamisítása, nincs kizárólagos szabály, tehát ezért szerintem a legfontosabb az, hogy a tagállamokat felszólítsuk, hogy büntető eljárást lehessen indítani, és ezek harmonizáltak legyenek egymással az ellen, aki mások egészségének kockáztatásával anyagi előnyhöz akar jutni, és az botrány, hogy az egyik országban az ilyet börtönbe küldik, a másikban csak pénzbírságot kap. A harmadik országban pedig betiltják a szakmájának a gyakorlását, biztos, hogy a pénzbírság önmagában teljesen erőtlen, csak a börtönbüntetéssel, vagy pedig a betiltással, tehát a szakmai engedély megvonásával lehet hatást elérni, és ezt lenne jó beleírni a jelentésbe, ami egyébként jó, csak ezt a részét én sokkal ö, keményebben fogalmaznám meg. Gut, damit... Köszönjük. Ezzel akkor az úgynevezett egyéb felszólalókat meghallgattuk. Most Kolosson úrnak adom meg a szót, hogy összefoglalja a bizottság részéről a tanulságokat. Parancsoljon. My expert, my expert. Itt van a szakértő a csalással kapcsolatban. Átnyebb adom a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, nehéz teszteri asszonyt helyettesíteni főleg a szenvedélyét. Ennek ellenére, hadd mondjam el Dölangasszonynak, hogy teljes mértékben osztjuk agájait. Ez a jelentés pont jókor érkezik, vagy 15 éve élelmiszer csalásokkal találkozom, különböző nagyságrendben Hát eléggé reaktívak voltunk a múltban, de Borz biztos felmérte a lóhús válság mértékét, és egy öt pontos akciótervet dolgozott ki, amelyet már megvitattak vele. A csalás meghatározásának kérdése jogi kérdés. Nincs ilyen a EU van, de a General Food Law-ban van ilyen. És kimondja, hogy a ö, csaló, csalást, illetve ö, megtévesztő módszereket célzott kiszűrni, illetve minden olyat, ami a ö, félrevezetné a fogyasztót. Ez a csalásnak nem pontos meghatározása, de jogalap arra, hogy a csalást betiltsuk. Természetesen osztjuk Delange asszony álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi a szándék és milyen nyerességhez jelent. Emlékeznek a spanyol-egyiptomi esetre, ez nem csalás volt. 55 személy halt bele Németországban mégse csalás volt. Ez itt csalás, amely nem hat ki az egészségre. Ez a címkével kapcsolatos csalás. És hát nagy a nyeresség, mert a lóhús, amelyet beletettek a különböző keverékekbe, a szarvasmarhausba, harmadába, ötödébe került, mint a szarvasmarhaus. Nagy volt a nyeresége azoknak, akik elkövették a csalást. Most azt nézzük, azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk jogalapot előállítani a csaláshoz, csalás megfogalmazásához, és az ellene való küzdelemhez. Az önök előtt lévő dokumentum az informatikai rendszer, a gyorsriasztási rendszer megerősítését is tartalmazza. Ez a talás eseteire is vonatkozna, akár állat, akár humán egészségügyről van szó. A megfelelő jogi megoldást azonban még meg kell találni. A trader rendszerrel is foglalkozunk egy igazi trader, akinek van egy számítógépe, megvesz egy terméket, cukrot, húst, gabonát, bármit, élelmiszert, és spekulál az árral. Az igazi trader, aki nem látja az árucikket, csak kereskedik vele. Nos, e, neki a helyzetek értem. Egyes tagállatokban ezt jegyzik, másokban pedig nem. További pont, amelyet szeretnénk e, kifejteni, az akciótervben benne volt. Ez e, a az Európól és az Eurózsözt együttműködése, igazságügyi, belügyi együttműködés. Nagyon kényes kérdés, bonyolult, sok jogszabály vonatkozik erre. Az Európóra bízzuk a ö, nyomozás koordinálását. Ahogy Okoni asszony mondta, amikor csaló van, de a másik tagország, tagállamban, akkor ott lehessen üldözni fontos, hogy a csalók ellen eljárás induljon, akkor is, hogyha más tagállamban vannak. Ez igazságügyi, rendőrségi együttműködés kérdése, ezt ki kell fejleszteni, és az Európollal együttműködünk ebben. A pénzügyi bírságokról szóltak, nagyon fontos dolog. A tagállamoknak Mm, talán nem szeretik, hogyha a csukszemükre lépünk, maradjon meg a jogkörük. A környezetvédelem más kérdés. A bizottság itt mindig elut a tagállamok mindig elutasították, hogy a bizottság a büntetési tételekre ajánlás fogalmazom meg mi pontosítottuk, hogy eretentő kell legyen a büntetés, és legalábbis a csalás értékét el kell érjék, ahogy Okoni asszony mondta, azért, hogy az arányosság meg legyen, a között, hogy egy nő egy bifsteket el lop, illetve van egy csaló, aki nagy léptékben csal. Lehet, hogy lesz egyszer egy e, európai ügyész ezzel kapcsolatban. E, most ez kényes kérdés a tagállamokkal. A e, jövendő rendelet szól az ellenőrzésről is. Önök közül egyesek szóltak az ellenőrzési tervekről, hogy ezeket fejleszteni kell. Igen, ezt meg fogjuk tenni. Az ellenőrzési rendelettervezet kimondja, hogy a bizottság rákényszeríthet ilyent, ilyenneket a tagállamokra. Most csak ajánlás van a DNS teszt és a Dunetotodon teszttel kapcsolatban már előrébb tartunk. Jogi lehetőséget szeretnénk arra, hogy kötelező jelleggel megszervezzük ezt, miután a tagállamokkal konzultáltunk. Szeretnénk tesztelni a különböző élelmiszercsalásokat. Sok területen vannak ilyenek. Például az egyik terméket a másikkal helyettesítik olcsóbban, mint a lóhús esetében vagy az olívaolajat repceolajjal helyettesítik. Az elnevezéssel kapcsolatban is sok a csalás, például a biológiai, a biotermékekkel kapcsolatban, hiszen drága termékekről van szó. Itt a nyereség fontos eleme a csalásnak. Köszönöm szépen Stász úrnak amelyért az állatorvos és élelmiszer ügyi hivatal dicsérte. Ez egy nagyon fontos hivatal, megvizsgálja, hogy a tagállamokban mi a helyzet, például a csalással. Most a mikrobiológiai fertőzés kérdését, szalmonella, stb. jól megoldottok. Tudják a tagállamok és a vállalatok, hogy mit kell tenni, hogy ezt elkerüljék. Néha probléma van, ez tény. Megoldottuk a jogszabályalkotást, a kémiai te, vegyipari, nem, a kémiai fertőzések területén, habár a gyakorlatban nem minden megfelelően zajlik. A csalás kiszűrésére és bizt, büntetésére azonban még hát nem minden áll rendelkezésre bort. Biztos, biztos foglalkozik ezzel, együttműködik a tagállamokkal, koordinálja a csalás elleni küzdelmet az Európai Bizottságon belül is az Olaf-fal, az Agri főigazgatósággal, a vállalkozási főigazgatósággal és a különböző ügynökségekkel, mint az Europol és a Eurojust. A munka ugyanis elaprózódik az egészségügyi felügyelők között, az úgynevezett rendőrség és az igazságügy között a cél az, hogy együtt működjék a három terület azonos tagállamon belül, és az Európai Unión belül, mert ma sajnos túlságosan elaprózódott ez a tevékenység. Nagyon tág terület nyílt meg előttünk. szorosan kapcsolódik a más elemekhez. Rossi úr beszélt az élelmiszer pazarlásról, ez is fontos aspektus. A címkézés is, ugyanis minél részletesebb a címke, minél világosabb, annál nehezebb a csalás. Bor, ö, biztos vállalta, hogy októberben jelentés mutat be a hús címkézéséről, a hús itt a egyéb élelmiszer komponenseként értendő. Más, mint a hús, mint friss áru címkézése. Itt kell gondolni a baromfi, ló, birka, marha, stb. hús címkézésére. Itt át fogjuk venni a la friss hús címkézésének elvét. Ez az önök bizottsága elé ősszel kerül ez a tervezet. Nos, ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor még egy fél perc erejéig az előadónak visszaadom a szót nem kínzom önöket tovább, mert az egyetlen ember, aki tőlem közvetlen kérdést kérdezett, az már elment. Köszönöm az együttműködést előre, utólag a következő hetek során. Ezt Lange kolléga nagyon meggyőzően tud érvelni. Köszönjük. Szeptember 18-án fogunk erről a jelentésről újra eszmét cserélni a módosítók benyújtási határideje szeptember 27-e 12 óra, és várhatóan novemberben, november 5-én fogunk a plenárison szavazni a dosszéról. Tehát november 5-én, és akkor ezzel ezt az eszmecserét berekeztem. Köszönöm mindenkinek a részvételt a vitában, rátérünk a 19. napi rendi pontra, a befektetés az egészségbe témára. Megadom a sztori főigazgató kollégának a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy ezt is a napirendre tűzték. Miért kértük, hogy beszéljünk erről? Szeretnénk hangsúlyozni annak a fontosságát, hogy az egészségre nem szabad csak költségként és a nemzeti költségvetése nehezett teherként gondolni. Ez egyben egy befektetési lehetőség, ami a társadalomnak fizeti majd az osztalékot. Valószínűleg önök is tudják, hogy az európai szemeszternek immár az egészség is része. A bizottság múlt héten vagy néhány héttel ezelőtt elfogadta az ország specifikus ajánlásokat, és <coughs> már 11 olyan tagállam van, amelynek az ajánlásaiban egészségügyi kérdések is szerepelnek. Általánosságban véve a bizottság felszólította a tagállamokat arra, hogy vizsgálják meg az egészségügyi rendszer reformjának lehetőségeit a költséghatékonyság biztosítására. Miért beszélünk erről? Azért, mert olyan egészségügyi rendszereket szeretnénk, amelyek a közpénzt hatékonyan használják fel, de egyben biztosítják a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Egyértelmű, hogy olyan pillanatot élünk, amikor az egészségügyi rendszer kezelése már nem csak a tagállamok kezében van ugyanis el kell ismernünk, hogy ahogyan a tagállamok irányították, kezelték saját egészségügyi rendszerüket, az súlyos hatással volt a gazdaságukra, a nemzeti költségvetésükre, és ennek következtében más tagállamok gazdasági helyzetét is befolyásolta. Az egészséget mi önmagában is értéknek tartjuk, de alapvető tényezője ez a gazdasági sikerességnek is ha az egészségügyi kiadásokat hatékonyan és igazságosan használják el, akkor ez egy nagyon hasznos kiadás, és hozzájárul a gazdasági jóléthez, illetve a szociális kohézióhoz. Ezért a Szankó főigazgatóságnál elkészítettük ezt az anyagot, aminek a címe Befektetés az egészségbe. És kérem valamennyi képviselőt, hogy olvassa el ezt a szöveget, hiszen ez egy nagyon jó dokumentum. Bemutatja a befektetést az egészségbe, mégpedig három szempontból. Első az, hogy ha befektetünk az egészségbe, akkor elérjük az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát, és jobban megszilárdíthatjuk a tagállamok költségvetését. Egyértelmű, hogy a, az egészségügyi rendszerünk jelentős eh, kihívásokkal néz szembe. Egyre nagyobb a népesség, és egyre többet kell költeni is a, az egészségügyre. Nagyobb az igény a drága és innovatív új technológiákra, de kevesebb a forrásunk. Meg kell ö, kurtítanunk az egészségügyi költségvetést, ezért kell hatékonyan elköltenünk ezeket az összegeket. És meg kell győződnünk arról, hogy amikor megtakarításokat javasolunk, akkor az nem csak egy úgynevezett teljes megtakarítás legyen, hanem közép és hosszú távon is pozitív hatása legyen. Mit tesz a bizottság a tagállamok támogatására? Először is a határokon átnyúló egészségügyi irányelv alkalmazása sokkal több olyan tudást feltételez, hogy hogyan működik a közegészségügyi rendszer, a klinikai gyakorlatok jobb cseréjére van szükség, és mi is jelentős beruházásokat eszköznünk ennek a, az irányelvnek a jó átültetésére. Ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy osszák meg jobban a, az, az információkat és a tudásukat az egészségügyi technológiai értékelés keretében. Együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy közösen valósuljanak meg az egészségügyi intézkedések is. Szakértők egy csoportja nyújt segítséget valamennyi tagállamnak. Ezen kívül együttműködünk a strukturális alapokért felelős kollégáinkkal, és így segítjük a tagállamokat abban, hogy a nemzeti programjaikban szerepeltessék az egészségügyi befektetést, illetve azt, hogy ez helyes és takarékos módon valósuljon meg. A dokumentumunk második fókusza a humántőke. Ha befektetünk az egészségbe, akkor jobb emberi erőforrásaink lesznek. Csak hogy megvilágítsam egy kicsi ezt a kérdést. A rossz egészségügyi helyzet növeli a munkahelyről való hiányzás mennyiségét, ami ma 3-6%-át teszi ki a munkahelyen töltött teljes időnek, és a GDP 2%-át emészti fel. A jó humán erőforrások révén növeljük a munkaerő kapacitását a munkára, és ennek már önmagában is pozitív eredménye lesz. Amikor a humán tőke egészségével való befektetéséről szólva, a közegészségügy támogatásáról is beszélünk. Úgy tűnik, hogy túl sokat költünk kezelésre, de nem eleget promócióra és megelőzésre. Az egészségbe való befektetés segíti az egészségügyi egyenlőtlenségek felszámolását. Tudjuk, hogy ezek az egyenlőtlenségek a szociális kohézió egyik legfontosabb akadályai, tehát ennek leküzdése révén elérhetjük a társadalmi kohéziót. Az emberi potenciál hatalmas pazarlását is vissza lehetne fogni, ez pedig a gazdasági potenciál pazarlását is csökkenteni egyik alapértékünk az európai társadalomban az egyetemes hozzáférés a magas színvonalú és biztonságos egészségügyi szolgáltatásokhoz a teljes népesség számára. Zárásképp elmondanám, hogy a hatékony egészségügyi rendszerek, illetve ennek a gazdasági aspektusa egyaránt fontos számunkra. Ez nem azt jelenti, hogy nem szentelünk kellő figyelmet az egészségnek. Éppen arról van szó, hogy mi a gazdaság mozgatórugójaként tekintünk az egészségre. Köszönöm. Köszönjük, Tori asszony. Péter Le kolléga kíván hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Leszeretném szögezni az elején, hogy kapásból nem tudok semmilyen olyan kezdeményezést üdvözölni, amit a bizottság ezen a területen javasol, de egy dolognak örülök, hogy a rák elleni küzdelemben partnerség van kialakulóban, és a parlament kérésének engedve a bizottság elkezdett ezzel a témával foglalkozni, és ezzel a rák elleni küzdelem hatékonysága nőhet. A másik örömteli dolog az a kezdeményezés, amelyről ma konkrétan beszélünk. És általános elvi alapvetésként végül is, amit a bizottság értékekként felsorol az teljesen helyén való úgy, ahogy ezt az bizottság teszi. Az egészség ö, olyan prioritás, amely fölé szerintem semmi sem tehető, és pláne nem a népebés, népegészség bármely kérdése, ideértve a rákot is. Az egészségügyi rendszereink válsága tovább fog tartani, mint a pénzügyi válság, sőt el fog mélyülni, és talán a pénzügyi válság a közeljövőben talán becseng, tehát velünk fog maradni a probléma, és persze az egészségügyi válságnak pénzügyi vonatkozása is van. És én ugyan a szubszidiritás talaján állok, és a szerződéseket be kell tartani, de vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet egyszerűen tagállami hatáskörben kezelni. Általában véve igaz, hogy az egészségügy tagállami kompetencia, de a tagállamok például az egyenlőtlenség problémájával sem tudnak egyedül megbirkózni, tehát valamilyen összefogásra, együttműködésre akkor is szükség van, hogyha nincs is harmonizációról szó. És ez érvényes a rák elleni küzdelemre is. A megszorító intézkedések, amelyek az egészségügyet is sújtják a tagállamokban, miatt a kormányokat jogosan kritizálják, hogy ezek egyszerű megtakarítási intézkedések, és nem egészíti ki őket olyan politika, amely javítaná az egészségügy minőségét, hatékonyságát, az emberi erőforrások felhasználhatóságát. Márpedig minden megszorítás mellé oda kéne tenni egy hozzáadott értéket, mert ez lehetséges. Például, ha a meglévő tudást jobban hasznosítanánk, már is nem csak megtakarítanánk egy csomót, hanem előre is lépnénk egyben. Tehát nem akarok itt most politikai hízelgés be torkolni, de tehát azért mindenképpen dicséret illeti a bizottságot, hogy a, a támogatása a megelőzésre, az egészség ügyre helyezi a főhangsúlyt a bizottság. Egyes országokban egyébként az egészségügyi minisztériumot megelőzési minisztériumnak hívják, és milyen bölcsen teszik ezt. Ez egy paradigmaváltás tükröz, sokkal érdemesebb a megelőzésre költeni, mint a kezelésre. Ezt már régóta tudjuk. Köszönjük szépen. Kárs Lüternek adok szót. Köszönöm szépen. Szeretnék ahhoz kapcsolódni, amit a kollégám mondott. Nagyon fontos befektetni az egészségbe Eh, az oktatásba, a jó életminőségbe. Ez az alapja az egészséges társadalomnak Európában, és csak utána eh, beszélhetünk arról, hogy a, az egészségügyi rendszert megreformáljuk, hogy jobbá tegyük az Európai Unióban. szeretnék rávilágítani a legjobb gyakorlatok cseréjének gyakorlatára. Mindig is ezt javasoltuk az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítására. Szükséges a jó gyakorlatok megosztása az Európai Unió tagállamai között monitoringozni kell ezt a jelenséget, hogy az egészségügyi rendszerek hogyan alakulnak, a minőségi szolgáltatások hogyan alakulnak, a súlyos betegségek, a krónikus betegségek esetében. Azt hiszem, hogy ez prioritás. A legfontosabb prioritás, ahogy a ö, kolléga is mondta, a prevenció, a prevenció, és még egyszer a prevenció, hogy mit teszünk a következő nemzedékek érdekében érdekében, hogy az eljövendő nemzedékek ne kelljen használják az rendszert úgy, mint mi a rossz szokások miatt. Nagyon örülök, hogy így gondolkozik a bizottság, és remélem, hogy a vállalkozási főigazgatósággal és másokkal fognak beszélni, mert ők éppen a jelenlegi rendszert szeretnék lebontani. Remélem el fogják mondani ezt a többi főigazgatóságnak. Mi a parlamentben ezt meg fogjuk tenni a többi szakbizottsággal. Például a dohány irányelvvel kapcsolatban. Közös a felelősségünk. Úgy vélem, Ugyanez a helyzet az IMF-fel és a Trojkával. Azt javasolták Görögországnak, hogy csökkentse az egészségügyi kiadásait. ami az innovációs mechanizmusokat illeti, ezek lehetővé teszik, hogy az egészségügyre kevesebbet küldjenek, költsenek. az Európai Unió költségvetésének korlátozott az egészségügyre jutó része, de nagyon sokat tehet. Arra is reagálnék, hogy a társadalom hogyan e, alakul. Egyre nagyobb a stressz a dolgozókon a hatékonyságot kell alapul venni, nem pedig a munkaidőt növelni. Így lehet talán csökkenteni a stresszt. Ez egy másik vita, de gondoltam egy ötlet, erre felhozom. Pedig Köszönjük szépen. A főtitkár, ha kíván, akkor a felvetésekre reagálhat, parancsoljon asszony. Két dolgot szeretnék elmondani. Egyetértek Pide úrral a szubszidiaritás témájában. Respektáljuk a szubszidiaritást, de az is világos, amit ő mond, hogy nem minden probléma oldható meg tagállami szinten. Igenis lehet erőforrásokat jobban átcsoportosítani, tapasztalatokat cserélni. De azt asszony elmondta, hogy a promóció és a prevenció jó, de nem elég, és ez a két fogalom tényleg csak európai szinten működik jól, és Schleiter úrnak is igaza van, ez egy közös harc, de amit mi javaslunk, az a bizottsági kollégium ö, szellemi terméke, és leszögezzük, hogy a megelőzésbe érdemes beruházni, illetve a hatékonyság növelésébe és a munkaerő munkavállalók szakképesítésének növelésébe. A jobb egészség érdekében mindenkinek napi harcot kell vívnia. Köszönöm szépen hogy ezt a fontos témát önök is napirendre tűzték. Köszönjük. sztori asszony. Sokan olvassák, úgy látom ezt az anyagot. Lehetünk volna még többen, de azért elég sokan érdeklődtek iránta, a téma iránt. Ez e, többet érdemel, és majd még ezzel éppen ezért mélyebben is fogunk foglalkozni, mert mindenkinek csak egy egészsége van, utolsó napi rendi pontunk annak a kihirdetése, hogy mikor lesz a következő ülésünk július 4-én 12 órakor Strasbourgban kivételesen. Hozzák a kollégák a szavazókártyát, az asszisztensek is hívják fel a képviselők figyelmét, mert hosszú szavazás várható. Ugyanez érvényes július 10-ére és 11-ére is. Olyan szavazási, monumentális szavazás lesz a dohánytermékek kapcsán, amilyet még nem éltünk meg, pedig mostanában is voltak jó nagy szavazásaink. A tegnapi szavazás csak annak az előérzete volt, ami majd ránk vár. Tehát 4 10 11-e szavazókártya, ne felejtsék, és legközelebb, tehát 4-én csütörtökön Strasbourgban ezzel a ülést berekeztem. Mindenkinek biztonságos hazajutást kívánok, és jó étvágyat!